megfogyva bár, de törve nem. Iniziamo con il punto 13. A 13-as napi rendi ponttal folytatnánk. Méhészet. The B. Vi aggiorno il 30 agosto 2010. 2010. augusztus 30-án egy szóbeli kérdést fogalmaztunk meg a bizottság felé a méhészeti ágazat helyzetével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban szeretnénk majd egy diversi gruppi politici. Egy közös állásfoglalást a frakciók nevében. Ugyanis az történt, hogy noha a bizottság megemelte az általános budgetet, de óriásiak a kihívások, nagyon nagyok a problémák ebben az ágazatban, a jövőben, a közeljövőben. Éppen ezért a marketing, valamint az árak volatilitása, és az a tény, hogy sajnos a mi, mi állomány pusztul. Éppen ezért szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság tenne valamit annak érdekében, hogy megőrizze az európai mezőgazdaság ezen stratégiai ágazatát. Gazdasági szempontból és a fenntarthatóság környezetvédelem szempontjából, valamint a biodiverzitás megőrzése szempontjából egyaránt rendkívül fontos ez a szektor. Ugye most ráadásul a biodiverzitás évét ünnepeljük. Nos hát, ezzel kapcsolatban jelezném röviden, hogy konkrét lépéseket várunk a nemzeti programok lejárta után, figyelembe véve az új mm, kihívásokat, amelyek az ágazat előtt állnak, Szeretnénk, hogyha a bizottság elkötelezné magát az információszolgáltatás, a statisztikai adatok, az import, tehát az EU-ból, EU-n kívülről érkező mézimporttal kapcsolatos statisztikák terén, valamint a méh betegségek területén, ugyanis sajnos nagy a pusztulás, a halandóság, és ebből a szempontból fontos lenne a kutatás fejlesztése, további finanszírozásra lenne szükség az oktatás területén, valamint a 2013 utáni kap sarkalatos pontját kell, hogy képezze ez az ágazat. Tehát ezek azok a gondolatok, amelyeket a frakciók közösen megfogalmaztak. Most megadnám a szót Luling asszonynak, aki a maga részéről először kérte azt, hogy szóbeli kérdéssel éljünk a bizottság felé. De madám, kérem, hogy előbb hallgassuk meg a bizottságot, ugyanis úgy tűnik, hogy vannak újdonságok is ezen a területen, tehát először a bizottságnak adnám meg a szót, és aztán Lulling képviselőnek. Bizottság tehát. Ládomáda úr vagy asszony nevében. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondjam, hogy mit is tudunk mi tenni bizottsági szinten a méhekért főként a méh, ég, méhek egészsége megőrzése érdekében. Nagyon fontos aláhúzni azt, hogy egy szolgálat közi szolgálatot hozzunk létre, hoztunk létre. Ez egy koordinált munkacsoport, amelyet a fogyasztóvédelmi és egészségügyel foglalkozó főigazgatóság elnököl, és a parlamentnek egy vonatkozó korábbi állásfoglalása, amely azt kérte, hogy a méhészettel kapcsolatos problémák között nagyobb koordináció jöjjön létre a bizottságon belül, tehát ennek fejleményeként jött létre ez az osztály. Tehát valóban a méhek hal, meghalása nagyon nagy probléma. Éppen ezért mi már kértük azt két évvel ezelőtt, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség tanulmányokat készítessen, tudományos véleményt kapjunk. Ahogyan bizonyára önök is tudják, ez egy komplex probléma. Nagyon sok tényező lehet az oka, éppen ezért nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan miért is halnak a méhek, de ebből kifolyólag nehéz a folyamatot ellenőrzésünk alatt tartani. Mindez ráadásul nagyon sok Európai Bizottság által finanszírozott kutatási programnak a tapasztalataival is egybeesik, valamint az élelmiszerbiztonsági ügynökség által az Európai Bizottságnak adott vélemény is ezzel cseng egybe. Éppen ezért most az Európai Bizottság egy nagy léptékű programba fog, szeretnénk egy laboratóriumot létrehozni, egy referencia laboratóriumot a méhek egészségének megőrzése érdekében. Ugye ilyen referencia laboratóriumok vannak már Európában, elég sok, és nagyon pozitív volt ez a tapasztalat, éppen ezért szeretnénk ezt most felhasználni a méhészet területén is. Most folyik éppen a laboratórium kinevezése. 2011 első felében már működőképes lesz ez a laboratórium, és reméljük, hogy a referencia laboratóriummal együtt egy pilot projektet is útjára tudunk indítani a méhek halandóságának megakadályozása érdekében. Szeretnénk az ellenőrzést, az adatok biztonságát garantálni, ugyanis az egyik legvilágosabban kirajzolódott tényező az az, hogy nincsenek igazából megbízható adataink a probléma mértékére vonatkozólag. Pontosan ezért lenne fontos az, hogy ez a kísérleti vagy pilot project keretében a tagállamok pontosabb adatokkal szolgáljanak, és ezt a hiányt be tudjuk tölteni. Nagyon fontos a méhek egészsége, és egyébként ilyen szempontból elég jól harmonizált európai szinten a helyzet. Vannak persze egzotikus betegségek, és vannak Európán belüli méh populációbeli mozgások által keltett egészségügyi problémák. Azután, ugye a mézzel kapcsolatos ellenőrzések is nagyon fontosak, ugyanis garantálnunk kell azt, hogy az importméz, harmadik országokból az EU-ba érkező importméz ugyanolyan egészségügyi kvalitásokkal rendelkezzen, mint az EU-n belül terme- termesztett méz. Azután ugye a peszticidek maradványai a mézben szintén nagy problémát jelenthet. Most hát ezzel kapcsolatban felül szeretnénk vizsgálni a peszticidekkel kapcsolatos dossziét. Hangsúlyozni kell azt is, hogy nem olyan régen kezdtük meg a finanszírozását egy három éves programnak, amely a méhészeti ágazat támogatását hivatott elősegíteni, és ilyen szempontból különböző ellenőrzéseket fogunk végezni. 25%-kal több ellenőrzést végeztünk a korábbi három évhez képest. A méhek egészségével kapcsolatban, tehát 2010 végére szeretnénk előrelépni, és itt egy dokumentum fog megjelenni 2010 végén, amelyben az összes érintett fél részt fog venni és felhívjuk a figyelmét a különböző európai intézményeknek erre a nagymértékű problémára. Elnök, köszönöm dr. Ladomádának a bizottságtól, és most meg is adom a szót Luling asszonynak. Madám, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném még egyszer megköszönni a mezőgazdasági szakbizottságot, szakbizottságnak azt, hogy az én általam felvetett problémát, hogy legyen egy szóbeli kérdés a bizottság felé, valamint vita, illetve állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Most ugye a bizottság részéről nem tudunk, a bizottságról nem tudunk egy jelentést írni ebben a témában, úgyhogy ezért fontos a szóbeli kérdés. Van ugye már egy olyan rendelet, amely érvénybe lépett, amely az európai élelmiszerek biztonságát hivatott biztosítani. Ide kapcsolódó kérdés a 2013 utáni kap, amelynek reformját az év végére várjuk, vagy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat az év végére várjuk. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság képviselője elmondta azt, hogy már miket tettek, annak nyomán, hogy mi parlamentként korábban milyen kérdésekkel éltünk a bizottság felé a témában. Ezt köszönöm szépen, hogy erre felhívta a figyelmet, mert így nem nyitott kapukat döngetnettünk. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, kimondani, hogy mit is gondolunk a 97-es rendeletről, és világosan ki kell mondani azt, hogy a méhészeti ágazatnak a támogatása jobban kihasználható a 27 tagállam szintjén, annak érdekében, hogy ezek az intézkedések valóban megvalósuljanak. Ezek a közösségi intézkedések fontosak, azonban évről évre és tagállamról tagállamra igen változó mértékben tudják felhasználni őket. Nem olyan régen Olaszországban jártam, csodálatos hetet töltöttem a méz hetét Montalcino-ban, ahol is ott volt velünk a bizottságnak, és egy képviselője, és statisztikákat mondott nekem arról, hogy egyre jobbak a statisztikák, azonban a 27 tagállamból összesen 6 vagy 7 tagállam tudja 100%-ban felhasználni a büdzsét. De azért a felhasználás mértéke mégiscsak javul. De még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek körülbelül egy harmadot használnak csak fel. 2007-ben, 2008-ban sokkal rosszabb volt a helyzet. 2009-ben már 12 tagállam használta fel több mint 80, 85%-ot, és 7 tagállam 100%-ot. Nézzük most azt, hogy hogyan is néz ki a méhészek, illetve a kaptárak helyzete tagállamainkban. 2003-ban, illetve 2000 5 és 8 között, 9-ben és 2010-ben. Elég érdekesek azért mégiscsak a statisztikák. Éppen ezért felmerül bennem az a kérdés, hogy mennyire megbízhatóak ezek az adatok. Ugyanis a rendelkezésre álló büdzsét a tagállamok osztják meg egymás között, annak fényében, hogy hány kaptárral rendelkeznek. Például Lengyelország esetében a statisztikák alapján csökkent a méhészek száma 42 ezerről 39 ezerre, de ugyanakkor 944-ről több mint 1 millióra, sőt 1 millió 123 ezerre növekedett a kaptárak száma. Nos, hát ez teljesen érthetetlen, Ö, magyarázható azzal, hogy mondjuk szerkezetváltást hajtottak végre az ágazatban, de azért mégiscsak eléggé érdekes, nagyon aggasztó a helyzet sok régióban, főként a méhészek kora jelent problémát, főként a nem profi méhészek kora. Ugyanis idősödnek. Ezért lenne fontos a fiatal méhészek szakmai képzése, szakmai és más jellegű képzése. Úgyhogy ezzel kapcsolatban mindenképpen meg fogok fogalmazni egy módosítást is. Ami pedig a növényegészségügyi termékeket illeti, nos hát itt megint csak azt szeretném elérni, hogy bizonyos, toxikus, veszélyes anyagokat csökkentsünk, ugyanis ezeknek az engedélyezési eljárása során sokkal keményebbnek kellene lenni, mert ezek sajnos kihatással vannak a méhekre, akik belehalnak a, ezeknek a termékeknek az elfogyasztásába. Nos, hát ugye erről szó esik egyébként arról, abban a pilot projectben is, amelyről éppen a bizottság képviselője beszélt. Aztán van itt egy másik fontos probléma, még betegségek, amelyeket véleményem szerint az európai állategészségügyi program keretében kellene kezelni. 32 millió van a jövő évre, ennyi áll rendelkezésre, hát ez semmi, ez nulla, gondoljuk meg, hogy a méhek milyen fontos szerepet töltenek be a beporzás terén, akár csak a haszonnövényekre gondolva. Tehát éppen ezért az Európai Bizottság állategészségügyi politikája gyakorlatilag nagyon keveset ad a jó minőségű méz termelésére pedig ezt terjeszteni is kellene. Fel kellene tudni használni a rendelkezésre álló összegeket, nem feltétlenül a betegségekre kellene költeni minden pénzt, mert nagyon sok ország túl nagy százalékát használja fel ennek az összegnek. A betegségek, például a varroa atka elleni harcra ugyanis eddig ugye nem volt ezekben az országokban esetleg bizottsági hozzájárulás, most 50%-ban hozzájárul a bizottság, tehát innentől kezdve na, ná, hogy fel fogják használni. Ezért gondolom én azt, hogy most a bizottságnál el kellene érni azt, hogy ezeket a betegségeket az állategészségügyi vonulaton belül kezeljék, tehát abból a büdzséből, és ne a méhészetre adott büdzséből. Láthattuk azt is, hogy a molekuláris biológiában milyen óriási e, előrelépés történt az utóbbi időben. Igazából a közvélemény még nem is tudja, hogy milyen csodálatos kutatások, fejlemények vannak ezen a területen. Érthető az is, hogy félnek egyesek, mert nem értik, hogy pontosan mi is a helyzet, mert nem szeretném, hogyha az állásfoglalásunkban túl sok szó eszne, esne a génmódosított termékekről, ugyanis ezt megint csak egy olyan harc, amelyet inkább a Környezetvédelmi Szakbizottságban kellene lefolytatni, mindenféle meghívott szakértővel. Itt most ezzel ne vesztegessük az időnket, ugyanis persze lehet kapcsolat bizonyos fajta génmódosított növények elterjedése és a méhek kihalása között. Minden esetre az európai területen egyenlőre ezek a génmódosított növények nagyon kis százalékban terjedtek csak el. Úgyhogy egyetérthetnénk abban, hogy a módosítások beterjesztésének határideje mikor legyen, próbáljuk meg ezeket a módosításokat figyelembe venni, és nézzük meg, hogy hogyan lehetne a kedves kollégáknak is segítségére lenni, akik szeretnének ebben a témában dolgozni. Véleményem szerint a legfontosabb kérdés ebben az állásfoglalásban az lenne, hogy a bizottság és a tanács értse meg, hogy szükséges közös agrárpolitikán belül a 2013 utáni időszakban a méhészeti ágazatot is külön támogatni. Bizonyos vagyok abban, hogy jó lesz az állásfoglalásunk, amely céljainknak megfelel majd, és segíti a méhészek helyzetét is. Elnök, köszönöm szépen, Luling asszony. Most megkezdjük a vitát. Orvé úr. Orvé? Morvai asszony. Morvai, it's your time megdöbbentő volt számomra eh, azokból a levelekből amelyeket magyar méhészektől eh, kaptam megtapasztalni hogy eh, milyen borzasztó puszttást végez a profitéhség és pénzéhség a természetben. a három fő oka annak hogy a legendás magyar méz és méhészet végveszélybe került az egyik a hatalmas mennyiség és azt hiszem hogy ez európa más országaira is jellemző és kihatással kell hogy legyenek ezek a problémák a most készülő javaslatra tehát az egyik a hatalmas méretű hamistás mézhamistás amivel valamit tenni kell. akkor a profitéhes gazdálkodás következtében ez az a fajta mezőgazdaság amire jellemző ugye a monokultúráknak a kialakulása a hatalmas mennyiségű vegyszerfelhasználás a gmo amelyek mind a gazdák beszámolói alapján végzetes hatással vannak a méhekre legyengtik megbetegtik illetőleg hát megölik őket óriási problémát jelent hogy a legkülönbözőbb eredetű és minőségű mézet összekeverik gyakorlatilag a magyar méz vonatkozásában ez úgy néz ki hogy egy hatalmas nemzetközi olvasztó tégelybe kerül tulajdonképpen a legendás jó minőségű magyar méznek a legjelentősebb része profitéhes felvásárlók összegyűjtik a magyar méhészektől leszortott lenyomott erkölcstelenül alacsony áron a mézet és összekeverik a legkülönbözőbb knai és egyéb silány minőségű mézzel és gy árustják ezzel a magyar méznek a hrnevét is jelentősen rontva. gondolom hogy van más európai uniós tagállam is akinek a méhészei ezzel a komoly problémával küzdenek az a kérésük és követelésük a magyar méhészeknek hogy tiltsák be az európai unión kvülről érkező méz és az európai unióban előálltott méz keverését legalábbis de a legjobb az lenne hogy ha a méznek az eredete megjelölésre kerülne hiszen egész más minőségű más fajta mézeket álltanak elő illetve hát értékestenek vagy hoznak létre különböző országokban különböző természeti adottságok között és különböző tehetségű szakemberek. tehát ugye ami minden helyzetben probléma a mezőgazdaságban minden gazda számára hogy az európai unión kvül sokkal kevésbé vannak jelen azok a követelmények amelyek az európai unión belül tehát sokkal olcsóbban álltják elő azt a mézet amit aztán hatalmas mennyiségben ömlesztenek rá az európai unió piacaira és gy a magyar piacra is. nagyon fontos lenne hogy a méhészek a maguk előálltotta mézet helyben értékesthessék kiszerelhessék szeretnének támogatást arra hogy saját bolthálózataik lehessenek illetőleg szeretnék hogyha az európai unió támogatná a közvetlen értékestést illetőleg az ilyen helyi bolthálózatokat már csak azért is mert gy lehet a legjobban követni a méznek az eredetét illetőleg nem a profitéhes multiknak a kezére kerülne a haszon valamint nagyon fontos lenne hogy legyenek kampányok a méz gyógytó hatásának és az egészségre gyakorolt kiváló hatásának a népszerűstésére. számos módostó indtványt fogunk tenni a megadott határidőig a javaslathoz ami ami alapvetően úgy érzem, hogy jó irányba viszi a méhészek helyzetét. Köszönöm szépen. Grazie, grazie onorevole Mor. Köszönöm, Köszönöm szépen. A méhek védelme a mezőgazdaság alap a méhek hozzájárulnak a biodiverzitáshoz, beporozzák a növényeket, és az egészséges természetről tanúskodnak. A csökkenő méhpopulációk és a méhészek csökkenő száma az Európai Unió sok régiójában nagy aggodalommal tölt el bennünket. Az állásfoglalás indítvány fontos szempontjait említi a méhek védelmének, ám az állásfoglalásban kulcskérdésekre kell koncentrálnunk. Melyek ezek? Egyrészt a meglévő méhészeti programok folytatása 2014-2020-as pénzügyi tervidőszakban, másodszorban jó tudás átadás, tudás transfer a mezőgazdaság, illetve a méhészek között, Jobban fel kell lépni a károkozók és a betegség ellen. A varró atka jelenti jelenleg ugye a legnagyobb veszélyt. Jobb és egységes statisztikára van szükségünk az Európai Unióban azért, hogy a méh állományokat jobban megfigyelhessük az Európai Unióban, 600 ezer méhész él az Európai Unióban, de még nem rendelkezünk egységes statisztikával, ezért külön üdvözlöm, hogy egy egységes referencia laboratóriumot hozunk létre. Többet kell fordítani a méhészek ki- és továbbképzésére, és követelnünk kell azt is, hogy a fiatal emberek a méhész szép szakmája mellett döntsenek. Végezetül pedig egy kis fordítási problémára is hagy utaljak, a B-mortality kifejezés angolul bínen Sterbengnek lett lefordítva németre, bár a B-mortality helyett a bínen Sterblichkeit, a mély halandóság volna a helyes megfogalmazás. Köszönöm, Garcia Perez. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy örülhetünk ennek a mostani bizottsági, illetve szakbizottsági kezdeményezésnek, hiszen a méhészeti ágazat minden bizonyal nagyon örülni fog ennek a szóbeli kérdésnek. Valóban stratégiai ágazatról van szó, ahogy ön is mondta, elnök úr, ugyanis a biodiverzitás és a méhek összefüggő dolgok, nagyon fontos ágazat ez az európai mezőgazdaságon belül, is, milyen hangzik a szövegtervezetben, az szerintem nagyon jó, ugyanis a legfontosabb kérdések megjelennek az anyagban, a legfontosabb aggodalmak, kihívások, amelyekkel meg kell küzdenie ennek a szektornak. Azért vannak talán olyan gondolatok is, amelyeket tovább kellene hangsúlyozni, miután még van időnk ahhoz, hogy beterjesszük a mondosításainkat, minden bizonyal ezt meg is fogjuk tenni. A méhészeti ágazat nemzeti programok függvényében működik, amelyek egyébként a kapon belül kapnak finanszírozást. A paraziták, a varro, varroa atka az egyik legnagyobb probléma jelenleg a méhészetben, Európában, és szerintem fontos lenne az is, hogy a minőséget nem csak kereskedelmi, hanem egészségügyi szempontból is ellenőrizzük, és harmonizáljuk a tagállamok határain az ellenőrzéseket. Tehát ezeket a gondolatokat is bele kellene vezetni a megszövegezésbe, és köszönjük szépen egyébként az Európai Bizottságnak is a magyarázatait. Nekem azért van egy, itt egy nagy aggodalmam is, ugyanis ebben az anyagban arról olvashatunk, hogy szükséges a méhészeti ágazatot az állategészségügyi probléma körbe is figyelembe venni. Ez valóban így van, azonban én azt hallottam, hogy vannak olyan szervezetek az ágazaton belül, amelyek nem szeretnék hogyha az európai állategészségügyi politikába be tartozna a méhészeti ágazat is. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság tud-e magyarázattal szolgálni. Niculescu elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Elolvastam ezt az állásfoglalás tervezetet. Egy sor javaslatom van, melyekkel egyben élni is szeretnék. Úgy gondolom, hogy a nemzeti programok fontosságát ki kell hangsúlyozni. Ezen felül pedig eh, a, jövő, a programok jövőbeli kialakításánál jobban figyelembe kell venni a méhészet érdekeit. Másodszorban szólni kell a környezeti károsodásról, amely jelentősen kihat az európai méhtartásra. Egyetértek azon kollégákkal, akik a helyi piacok létrejöttét akarják támogatni, hiszen közvetlen kapcsolat áll fenn a helyi piacon a méhész és a fogyasztó között. És így a méhészet közelebb kerülne a fogyasztóhoz. Harmadsorban ellenzem azt a kezdeményezést, hogy egy új méhészeti állat egészségügyi vagy pedig eh, méz egészségügyi ellenőrző intézményt állítsunk föl. Elegendő intézmény működik már az Európai Unióban, nincs, kell, nincs szükség egy újabb intézményre. Úgy gondolom, hogy a fiatalokat, akik eh, érdeklődnek a méhészet iránt, a méhészet irányába kell terelgetni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Luling asszony fogyhatatlan érdeklődését a kérdés iránt, és úgy gondolom, hogy a növekvő költségvetési ellátmány bizonyítéka annak, hogy megéri a méhészettel foglalkozni. Néhány szó az állásfoglalás indítványról. Úgy tűnik, hogy két egymással összekapcsolható, de specifikus területről van szó. Szóval a profi méhészet egyrészt, másrészt a biodiverzitás kérdése ez, hiszen a 12. bekezdés nagyon fontos, amely a tudástranszferről és a kutatásról szól, azok számára, akik e, a tájegységeket karbantartják, a vidéket karbantartják, hiszen ne gondoljuk képviselőtársaim, hogy olyan egyszerű volna méhet tartani. A méhtartás egy bonyolult dolog, és fontos, hogy a tagállamok is kellő rugalmassággal rendelkezzenek, hogy megfelelő területeken biztathassák a méztartást, az a méhtartást. Múlt évben már említettem ezt a kérdést, de megfelelő izgazgatásra van szükség, megfelelő időre van szükség, és persze fel kell éleszteni a mezőgazdá, a gazdák érdeklődését. Nagyon támogatnám, hogy a fiatalokat buzdítsuk, bátorítsuk a méhészet szakmája <clears throat> elsajátítása iránt, hiszen kitartást, tudást és nem kevés türelmet igényel a méhész szakmája. Azután még a biotechnológiáról még egy észrevétel. A bizottság számadataiból azt veszem ki, hogy az USA, Brazília és Argentína használják leginkább a biotechnológiát, és hogyha úgy gondoljuk, hogy van kapcsolat a csökkenő méh populáció és a biotechnológia között, akkor azt gondolnak, hogy az USA-ban, Argentinában és Brazíliában kihalnak a méhek. Nem. Bizony nem. Európában pedig el kellene, hogy áraszon bennünket a méh, de nem így van, pedig nálunk alig van biotechnológiai növény kiültetve. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal szélesebb kontextusban kell látni ezt a kérdést, és összességében támogatom Lulig asszony megközelítését. Köszönöm. Eckhart képviselő. Grazie, Mr. Chairman. És aztán Gladfelder úr. Resolution. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az ön és Luling asszony munkáját az állásfoglalás indítvány kapcsán. Mindenki tudja, milyen fontos a méhészeti ágazat különösen a mezőgazdaság számára. De ebben az állásfoglalásban Egyébként örömmel hallottam, hogy a bizottság azt mondta, hogy egy közleménnyel rukkol elő még az év végéig, de hát az a kérdés, mi is lesz ebben a közleményben. De a mi állásfoglalásunkban az a lényeg, hogy a helyzetet több nehézség hozta létre, több helyen nyom a cipő, úgymond, és a állásfoglalás indítvány sok szempontot vizsgál meg. Érdekesnek tartom, hogy vannak, akik a biotechnológia megemlítését problematikusnak tartják, holott sok tudós a világban azt mondja, hogy kapcsolat áll fenn a méhek számának csökkenése és a biotechnológiai növények kiültetése között. Mit mondunk? Azt mondjuk, hogy be kell gyűjtenie megfelelő információkat, zajlanak már ilyen kutatások, nos, ezekről az információt be kell szereznünk, és erről szól az állásfoglalás indítvány. A bizottság közleménye remélem mind a GMO-król, mind a peszticidek használatáról szólni fog, és ezekről a kérdésekről a mi állásfoglalás indítványunk szól, azt mondva, hogy az illetékesek szerezzék be a megfelelő kutatásokat. Ezt kéri az állásfoglalás indítvány, jó ügy ez, helyes ez szolgálni, ezért összességében egyetértek azzal, hogy tartsunk ki az irányvonalunknál, kapjuk meg ezeket az adatokat, és tudjuk végül feketén-fehéren, hogy mely tényezők játszanak szerepet a méhek kihalásában. is asszony, van az USA-ban is méhecske, van Európában is méhecske, de azt kell, hogy mondjam, hogy az USA-ban sokkal nagyobb a méhekkel való probléma, mint nálunk. Meg lehet, hogy fennáll a GMO kiültetésével való kapcsolat, lehet, hogy nem. De állásfoglalásunkban csupán azt kérjük, hogy vizsgáljuk meg ezt a kapcsolatot a két tényező között. Köszönöm szépen. Bene, eh, l'onorevole Glattenfelder. Glattenfelder úr. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon sok minden köt a méhészethez, többek között az, hogy az a ház, amelyikben édesanyám született, az évtizedekig Magyarországon, mint méhészeti főiskola szolgált. Igaz, hogy ezt a házat a kommunisták államosították, tehát nem jó szántunkból adtuk ezt oda méhészeti célra, tehát család nem jó szántából adta oda a méhészeti főiskolának, hanem azért, mert az állam ezt elvette tőlük, de minden esetre a családom nagyon kötődik azóta a méhészekhez, mert a méhészek erről nem tehetnek. A jelentést nagyon-nagyon jónak tartom, egy kiváló jelentés. A egyik legfontosabb megállapítása egyértelműen az, hogy a bizottságnak biztosítania kell, hogy 2013 után a közös agrárpolitika keretében fönnmaradjanak, sőt, mi több erősödjenek az ágazati politika támogatására fordított összegek, hiszen a méhészeknek szüksége van ezekre a forrásokra. Amiben viszont talán kiegészíteném a, a javaslatot, az az, hogy ugye a következő fél évben, ahogy tegnap a Csolos biztos elmondta, az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni a minőségpolitikáról. Szerintem érdemes lenne fölhívni a bizottságot arra, hogy ebbe a jogalkotási javaslatban foglalkozzon a méhészet kérdésével. Hiszen a jelenlegi Európai Uniós jog egészen nevetséges szabályokat tartalmaz a mézeknek, például az eredet megjelölésével kapcsolatban. Ma, ha egy méz, amit megveszünk a boltban, 99%-ban mondjuk argentin mézet tartalmaz, és csupán egyetlen 1 százalékban Európai Uniós származású mézet, akkor nem azt írják rá erre a mézre, hogy 98%-ban hogy 99%-ban argentin és 1%-ban európai méz, hanem akkor ezen az üvegen azt fogjuk majd olvasni, hogy EU és nem EU származású mézeknek a keveréke. Tehát szerintem a fogyasztók védelme érdekében is szükség van arra, hogy egész pontosan fel legyen tüntetve minden egyes méz kiszerelésen, hogy abban pontosan hány százalékban van európai származású méz, és hány százalékban nem EU származású méz található abban az üvegben, hogy ne lehessen ilyen módon az európai fogyasztókat félrevezetni. Ezen kívül érdemes felfigyelni arra is, hogy különböző készítményekre ráírják, hogy mézzel készült, mondjuk a reggeli műzlikre. Méhecskék repkednek a dobozon, mésejt alakú grafikai ábrákat használnak, Miközben, ha valaki elolvassa eh, mondjuk egy műzlinek a dobozát, akkor azt láthatja, hogy annak a cukortartalma 5%-ban méz, és 95%-ban viszont cukor. Tehát abban az esetben, amikor egy termék cukortartalmának kevesebb, mint a fele méz eredetű, akkor ne lehessen mézre utaló grafikai megjelenítéseket alkalmazni, illetve mézre, tartalma, méztartalomra utaló megnevezésekkel reklámozni az ilyen termékeket. Azt gondolom, hogy ebben az Európai, Unió, Európai Bizottsági előterjesztésben, jogalkotási javaslatban, amely a következő fél évben kerül elénk a minőségpolitika tárgykörében, erre a kérdésre vissza kell térnünk, ahogy a tegnapi nap során beszéltünk a paradicsompré kérdéséről és más egyéb kérdésekről is, ezek mind ebben a kiváló minőségpolitikai jogalkotási javaslatban kezelhetők lennének, és szeretném, hogyha ezt ebben a jelentésben is megemlítenénk, és erre ösztönöznénk a bizottságot. Köszönöm szépen. Bene, chiudiamo questo dibattito con Michel Dantin. Most pedig egy utolsó felszólaló, Michel. Nagyon röviden. Azt hiszem, hogy a méhekkel kapcsolatban ma a biodiverzitási láncolatban nagyon fontos szerepüket emelni kell, és egyébként ezt most már senki sem vitatja, hogy mennyire fontos szerep jut neki. Ugye nagyon érdekes vitát kavar az, hogy vajon mi az oka a méhek halandóságának. Van, aki elmond egy okot, más pedig pont annak az ellenkezőjét állítja. Tehát ezért európai szinten mindenképpen konszolidálni kellene a vonatkozó kutatásokat, hogy valóban lássuk, hogy mik az igazi okai a méhek halandóságának. Ebből az érzelmekkel terhelt vitából ki kellene végre lépni, és igazi adatokra, kutatásokra támaszkodva kellene véleményt alkotnunk. Mert itt nem csak a méz termelés forog kockán, hanem a biodiverzitás maga is. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig visszaadom a szót Laddomáda doktornak a bizottság részéről, aki majd a felmerült kérdésekre megpróbál válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy nagyon érdekes gondolatokat hallhattam a mai napon. Fontos témáról beszéltünk, és néhány pontos kérdést is felírtam magamnak, amelyekre talán tudom a választ is. Ugye főként azzal kapcsolatban szeretnék megszólalni, hogy a méhek betegségeivel kapcsolatos jogi keretek hogyan is néznek ki. Négy méhbetegséget tartunk fontosabbnak, meghatározónak európai szinten. Ez a pest is, az amerikai pest is, európai pest is, a Small Life Beetle parazita, illetve a Tropilemax. Ez a négy betegség kapcsán vannak egészségügyi normák, amelyek a méhe populációk mozgásával, illetve az importjával kapcsolatban jelennek meg. Két paraszit, parazitát szeretnénk megakadályozni, európai szintre, Európába való bejutásukat, ugyanis ezeknek e- egészen elképesztő pusztító hatásuk lehet. De sajnos nem tudjuk teljes mértékben biztosítani az európai határokat az ilyen parazitákkal kapcsolatban, ugyanis sajnos az Unióban nagyon erméken keresztül, főként növény származékokon keresztül tudnak bejutni, amelyek hát bejutnak az Európai Unióba, tehát sajnos a kockázatot teljes mértékben nem tudjuk kizárni. Ezt tudnunk kell. A közösségi keret egyelőre nem határoz meg a varroa atkával kapcsolatban különleges intézkedéseket, már csak azért sem, mert ez gyakorlatilag már teljesen elterjedt az összes EU-s államban, Úgyhogy ha az Európai Unión belül normákat próbálunk ezzel kapcsolatban létrehozni, akkor ez gyakorlatilag túl szabályozná megint a méhészek életét. További problémát terhet jelentene számukra. Azonban, ahogyan már elmondtam, a, az Európai Bizottság társfinanszírozza azokat a nemzeti programokat, amelyeknek célja a varroa atka elleni harc. Úgyhogy ebből a szempontból sem mondhatjuk azt, hogy ölbetett kézzel ülnénk. Nos, hogy mi fog történni a jövőben? Az Európai Bizottság éppen most dolgozik egy új javaslaton, amely egy teljesen új, mondjuk, hogy állategészségügyi keretet fog teremteni, ez gyakorlatilag az összes állatfajtára ki fog terjedni, és így normális, hogy a méhekre is kiterjed majd. Ez természetesen nem fogja azt jelenteni, hogy mondjuk a pókok egészségével fogunk foglalkozni európai bizottsági szinten, de azért a méhekre ki fog terjedni ez a jogi keret. Úgyhogy ez a fajta mondjuk minden állatfajra kiterjedő megközelítés megközelítést osztotta az Európai Parlament is korábban, hiszen az Európai Parlament is maga egy vonatkozó Európai Bizottsági Közleményt támogatott. Nos, hát a közleménynek a hatájáról hadd beszéljek most. Nagy valószínűséggel az év vége előtt el fogják fogadni ezt, és főként a méhekre vonatkozó egészségügyi problémákkal fog foglalkozni. A GMO-k kapcsán, mint ahogy önök is tudják, a jelenlegi jogi keret megengedi a GMO-k használatát, de csak akkor azzal a feltétellel, hogyha az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség korre, előzetesen azt megvizsgálja, és ez pedig kiterjed a GMO-k esetleges negatív hatására a méhek vagy a méhpopulációkra is. Ezen kívül, mint ahogyan azt néhány parlamenti képviselő is elmondta, egyelőre nincsenek arra vonatkozó tudományos kutatók, megbízható kutatások, hogy valóban a GMO-k okoznák a méh halandóságot. Itt igazából nem lehet különbséget tenni a GMO-k és nem GMO-k között egyenlőre legalábbis. Elnök, köszönöm szépen önnek is és a többi kollégának is a felszólalását. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítások beterjesztésének határideje október 6, és a szakbizottságban október 26-27-én fogunk erről szavazni. Luling asszony még kérte a szót, ha jól látom. Igen, csak nagyon röviden szeretném megköszönni a kollégáknak a nagyon pozitív hozzáállását, a magyar felszólaló hölgynek szeretném mondani, hogy bizony kb. 10-15 éve foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Ugye itt az eredet megjelölésre, illetve a címkézésre gondolok. Szerintem ez a kérdés valóban nagyon fontos, és a mostani állásfoglalásunkban is utalnunk kellene rá, ugyanis itt kezemben statisztikák vannak, miszerint az importok 1,24 euró per kiló ár körül mozognak. Nos, hát ilyen áron egyszerűen lehetetlen előállítani igazi méret, mézet. Ne felejtsük el, sokszor akár Új-Zélandból érkezik ráadásul ez a méz, már pedig 4,5 vagy, vagy 4 euró 50 cent körülbelül az a minimum ár, amely alatt elő se lehet állítani egy kiló mézet. A programok nagyon sok mindent lehetővé tennek, tesznek, de ugyanakkor arra is emlékeztetnék, hogy vannak olyan éve, illetve hogy már évekkel ezelőtt azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy társfinanszírozza 75%-ban azokat az intézkedéseket, amelyeket beszeretnénk vezetni. Persze ők ezzel nem értettek egyet, mert ők azt mondják, hogy bizonyos régiókban nem tudják teljes mértékben felhasználni a rendelkezésre álló összegeket, vagy nagyon kis mértékben használják ezeket föl. De az is igaz, hogy más tagállamok viszont egész egyszerűen nem kapnak megfelelő finanszírozást. Hogyha a bizottság nem érti meg, hogy azért nem igaz, hogy nem lehet egy-két milliót találni a nagy büdzsében ahhoz, hogy a haszonnövényeinket, a gyümölcseinket, zöldségeinket beporzó méhészeti ágazatra nem találjuk meg azt az 1-2 milliót, akkor nem fog működőképes maradni a rendszer, és ugyanakkor ugye kifelé pumpáljuk a fejlesztési pénzeket. Nagyon fontos lenne ezt az 1-2 milliót megtalálni, mert ez hozzájárul a programok sikerességéhez és egyáltalán a teljes mezőgazdasági ágazathoz. Köszönöm szépen az összes kollégának egyébként, aki szeretné gazdagítani ezt az anyagot. Köszönöm. Elnök, köszönöm Luling asszony, köszönöm a bizottságnak is, és az összes kollégának a munkáját, és akkor jöhet a következő napi rendi pontunk, amely a zöld könyv Bizottság zöld könyve, erdővédelem és erdőszeti információcsere az Európai Unióban, erdők felkészítése az éghajlatváltozásra. Mint ahogy önök is tudják, ez egy olyan kérdés, amelyet a mezőgazdas, illetve a Környezetvédelmi Szakbizottság kezel, nekünk egy véleményt kell megalkotnunk. Nikulescu úr a vélemény megalkotója nagyon fontos lesz a mi szakbizottságunk által megfogalmazott vélemény, ugyanis ez a témakör óriási vitákat kavart köztünk, illetve a Környezetvédelmi Szakbizottság között. A téma egyébként azért is nagyon fontos, mert az erdőkről beszélünk, az erdőkről, mint közjavakról, Úgyhogy rögtön meg is adom a szót Nikulescu kollégának, hogy a véleménytervezetét bemutassa. Subiectul este vast, n-am să încerc să-l acopăr uh, întregime în seara aceasta. Cartea verde definește caracteristicile... Nos, a zöld könyv meghatározza az Európai Unió erdészeti politikáját, és uh, megfogalmazza azokat a kihívásokat, amelyel az erdészeti politika az éghajlatváltozás idején szembenéz. Melyek ezek? Az erdőknek egy sor szocioökonomiai és környezetvédelmi előnye van, és az éghajlatváltozás jelentős kihatással tud járni, az erdőkre megváltozik a fajta összetétel, valamint a kihalhatnak az erdők. De az éghajlatváltozás következtében heves viharok is dúlhatnak, tüzek pusztíthatnak az erdőkben. Hogyha az erdők szerepéről beszélünk, akkor alaposan meg kell határozni, milyen szerepet játszanak az erdők, és milyen fellépésre van szükség. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az ágazat hogyan készül fel a változásra. Vannak oly régiók, amelyek különösen kitettek az éghajlatváltozásból eredő változásoknak. Itt felmerül a kérdés, mit tehetünk. Jelenleg az Európai Unió és a nemzeti politikák mindent megtesznek annak érdekében, hogy az erdőket védjék, de az erdők genetikai állományát is meg kell őriznünk. Végezetül felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az információ adást, az információt biztosítani. Két csapás irányban halad a vitam. Egyrészt az erdők gazdasági kizsákmányolása ellen kell felnép, fellépni, és azt gondolom, hogy itt az erdészeti ágazatok jobb igazgatása, menedzsmentjéről kellene beszélni nem csak mezőgazdasági, hanem gazdasági, általános gazdasági és szociális haszna is van az erdőknek, valamint az életminőséget is javítják. És különböző szociális közösségek megélhetését biztosítják, nem csak az erdészetből élnek az emberek, hanem például a turizmusból is. Az erdőgazdaság, tehát a vidéki területek fenntartásában, életképességében fontos szerepet játszanak és hozzájárulnak a 2020-as stratégia céljai eléréséhez. Az erdők a közjó, a közjavak egyikét jelentik, és amikor a kap jövőjéről beszélünk, akkor az erdőkről is szólnunk kell. Úgy hiszem, hogy az Európai Uniónak gazdasági segítséget kell adnia az erdők tulajdonosainak, kompenzálni kell őket a gazdasági veszteségek miatt, például amikor az erdők genetikai sokszínűsége vész oda. Ezen felül beszélni kell az EU intervenciójáról az erdészeti ágazatban. Az a kérdés tehát, hogy az erdészet megmaradjon tagállami jogkörnek, vagy pedig közösségi jogkörré váljon belőle. Nos, a Lisszaboni szerződést elolvasva, és a szubszidiaritási passzusokat elolvasva nem hiszem, hogy kibővíthetjük az Európai Unió jogkörét az, az erdészetre. Az Európai Unió politikai felelőssége, hogy az erdőket megvédjük, például a Natura 2000 programra gondolok, de nem vonhatjuk magunkhoz az erdők igazgatásának jogát. A parlament tehát fontos szerepet játszhat az erdők jobb igazgatásának kialakításában és az egész ágazat értékének növelésében. Az erdészeti politikának az erdők fenntartható gazdálkodásán kell, hogy alapuljon, és hozzá kell, hogy járuljon az európai állampolgárok vagy közpolgárok életének minőségének növeléséhez. A mezőgazdaság és az erdészet integrált módon dolgozhatnak együtt, hiszen a production és a protection ö, együtt kell, hogy működjön a védelem, és a termelés hatékonyabb módon kell, hogy együtt működjön. Az Európai Unió erdészeti fellépései a második pillérben, tehát a vidékfejlesztés kerületén valósíthatóak meg, ezt fenn kell tartani, megfelelő finanszírozásra van szükség a vidékfejlesztési programok keretén belül. És persze ki kell tekintenünk a 2013 utáni időszakra is. Felmerül a kérdés, milyen EU politikára van szükség az erdészeti területen, hiszen az éghajlatváltozás különböző változásokat okozhat a erdőkben, a északi skandináv erdőségek lehet, hogy produktívabbakká válnak, hosszabb lesz a vegetációs idő, de például a különböző károkozók is megtámadhatják őket. A földközi tenger térségen pedig az, az alkalmazkodóság, alkalmazkodóság csökkenni fog, illetve az erdőtüzek is száma is vélhetőleg nőni fog. Összességében tehát olyan stratégiákat kell elkészítenünk, amelyek regionális és lokális helyen szinten is működnek, de ezt európai szinten kell koordinálni. Statisztikai adatokkal alátámasztva persze. Egy egységes statisztikai adatbázisra van szükség, meg kell vizsgálnunk azt a kérdést is, hogy hogyan lehet az erdőket megőrizni, és új kritériumokra van szükség, amikor az erdők funkciójáról beszélünk, a fenntartható fejlesztésnél minden szempontot figyelembe kell vennünk. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk az Európai Unió tagállamaiban végrehajtott erdészeti programokhoz, és biztatni kell az érintetteket, hogy folytassák ezeket a programokat, és megfelelő finanszírozást is kapjanak. Molto bene, grazie all'onorevole Köszönöm szépen Niculescu úrnak, és most pedig meg is nyitnám azonnal a vitát, hiszen már nagyon sokan kértek szót, és Schult úrnak adnám meg először a szót, de még azelőtt Ek képviselő következik. Hölgyem! It was on, so it's better. Good, thank you. Well, I can extend and... Én magam is megköszönöm a jelentéstevőnek, hogy jó munkát, hogy jól elindította a vitát. Nos, az erdészet kérdése hallatlanul fontos. Mint európai kérdés, hiszen az európai területek 42%-át erdő borítja, és meglepetésszerűen Kevés szó esett erről. Éppen ezért büszkének kell lennünk arra, hogy az ENSZ elismeri, hogy növekedő hosszú távú szinten nő az erdők aránya. Ez mind a szociális kérdések, mind a gazdasági, mind a biodiverzitás szempontjából hasznos, de az éghajlat szempontjából is hasznos jelenség ez. Nem csak itt vagyok árnyék jelentéstevő az ALDE nevében, hanem az ipari szakbizottságban e jelentés jelentéstevője vagyok, ezért ki szeretném hangsúlyozni, hogy az ágazat több mint 380 milliárd forgalmat bonyolít le, ez a teljes európai GDP 9%-a, több százezer cég dolgozik az erdészetben, és 8,7%-a a feldolgozó ipari munkavállalóknak az erdészetben dolgozik. Tehát egy nagyon komoly gazdasági kérdéssel állunk itt szemben. A fenntartható erdőgazdálkodás és az erdővédelem tehát meghatározó jelentőségű azért, hogy megőrizzük az ellenálló képes és a biológiai sokszínűséget, valamint az éghajlat jó minőségét fenntartó erdőket. A legjobb módszer, amelyel a CO2 kibocsátást csökkenteni tudtuk idáig, nem volt más, mint hogy a kivágott fából házakat építünk, és ezek a házak 200 évig állnak tehát nem égetjük el ezt a fát, nem kerül ki a CO2 a levegőbe. Fennáll ugyanakkor a veszélye annak, hogy a fa ágazat veszélybe kerül, és a fa felhasználás, a fenntartható fa felhasználásból a nem megújuló, energiaintenzív anyagok irányába lépünk el. Bocsánat, nem hallom magamat, mondja Léna Eck és fennáll annak a veszélye, hogy nem erdészeti termékeket, hanem műanyagot, alumíniumot vagy betont használnak, és ennek a környezeti kihatása persze negatívabb. A vita elején azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy itt tulajdonjogi kérdések is felmerülnek. És ezeket is figyelembe kell venni, amikor um, európai szintről beszélünk, illetve felmerül az a kérdés, hogy ki legyen az ügynek a tulajdonos, az ügygazdája. Üdvözlöm a szöveget, egyetértek a célkitűzéseivel. Másrészt világos biztossá kell tenni, hogy az erdészeti kezdeményezések a pozitív változásokat támogatják. Persze, változások vannak, különböző új fajták jelennek meg északon, bogarak, ízelt lábok és rovarok jelennek meg eh, a skandináv területeken. Például Kanadában, de most már a skandináv területeken is különböző farákcsáló bogarak ütik fel a szarvukat, vagy a fejüket. És eh, ezért nagyon fontos a éghajlatváltozási nyom, változás nyomon követése, az információcserem, mind a károkozók, mind eh, a pozitív tapasztalatok tekintetében. Üdv, üdvözlöm azt, hogy a normák meghatározásáról, a standard settingről beszél a jelentéstevő szövegében, nem csak az európai szintéren, hanem az ENSZ keretében zajló Red Groupban is eh, erre törnek, hogy normákat határozzanak meg. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy olyan kérdés, ahol a szubszidiaritás elve nyomatékkal érvényesül. Az európai szint iránymutatásokat megfogalmazhat bár, de a szubszidiaritás elvét igenis figyelembe kell venni. Az erdők a regionális fejlesztés szempontjából is nagyon fontosak, és fontos vitákat kell lefolytatnunk tehát a kap reformja keretében erről a kérdésről is az elmélyített koordináció és az információ csere segítene az Európai Unión belül, illetve az Unió és a tagállamok között. Ez volna a legcélra vezetőbb. Végezetül pedig egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy észak, dél, kelet és nyugat között az Európai Unióban más-más feltételek érvényesülnek, az erdők tulajdonjoga, a hagyomány, az erdészeti módszerek és az erdészeti technológiák tekintetében, illetve a biológiai sokszínűség tekintetében is. Ezért az Európai Unióban egy olyan keretet kell találni, amely lehetővé teszi egy különböző hagyományok párhuzamos fennállását, hiszen történetileg azt láthatjuk, hogy az erdők igazgatásának történetéből, hogy amikor az állam beavatkozik az erdőgazdaságba, akkor csökken mind a biológiai sokszínűség, mind pedig a vállalkozói szellem visszaesik. Ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Pátra néves képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy ez a probléma, amely rendkívül fontos problémát képez a környezetvédelem szempontjából, végre napirendünkre került. Már csak azért is fontos ez, mert valóban a mezőgazdaságra is nagyon nagy kihatása van. Ahogyan hallhattuk a jelentéstevő vagy vélemény előadójától is, nagyon érdekes összefoglalást kaphattunk, amely valóban szólt mindazokról a témákról, aspektusokról, amelyeket figyelembe kell vennünk akkor, amikor az erdészet kérdését kezeljük. Ő a kezdet-kezdetén kijelentette, hogy maga a téma valóban nagyon nagy lélegzetvételű, és egy igazi politikai megközelítésre van szükség. Holisztikus megközelítésre. Mert különben nem fogunk tudni a hatékony célokat elérni és ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk a téma különböző vetületeit sem. Mint ahogyan hallhattuk, a tagállamok részéről nagyon fontos az együttműködés, a koordináció, valamint még úgy vélem, hogy ez a kérdéskör igazi kihívást jelent a tagállamok közötti együttműködés szempontjából, és az Európai Uniós szintű koordináció területén is. Ugyanis csak így fogjuk tudni a specifikus programokat valóban sikerre vinni. És valóban összehangoltan fellépve valószínűleg a költségeket is csökkenteni tudjuk. Tehát hatékonyabbak leszünk, és kevesebbet fogunk költeni. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a legfontosabb alapelveket le kell fektetni már most. Az első ilyen alapelv az az, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve a, az erdők alkalmazkodása témaköröket hatalmas kihívásként kezeljük, mert az erdők önmagukban is kincset érnek, és annyira különbözőek egyébként az erdők az európai tagállamokban. De van itt egy második fontos aspektus is, amelyet nem szabad elfelejtenünk. A védelemre gondolok. Tehát nem csak az alkalmazkodás, hanem a védelem kérdésére is oda kell figyelnünk, hiszen az erdőket védenünk kell, és ugyanakkor klímaváltozásra megfelelő alkalmazkodás felkészülést is lehetővé kell tenni. De a védelem kérdésére még kitérnék egy kicsit, ugyanis azt hiszem, hogy ez az a szempont, amelyre nem annyira hangsúlyosan jelent meg az anyagban. Portugáliában egészen elképesztő adatok állnak rendelkezésünkre a nyári erdőtüzek kapcsán, ugyanis ezek gyakorlatilag Európa erdőtüzeinek 70%-át jelentik, a portugál erdőtüzek. Tehát ez azt is jelenti egyben, hogy a portugál erdő 3%-át adja a portugál GDP-nek, és több mint százezeren dolgoznak ebben az ágazatban, tehát ezek mind nagyon fontos kérdések, ezeket nem szabad elfelejtenünk, meg kell előzni az erdőpusztulást, az erdők égést, és ehhez az Európai Uniónak kell támogatást adnia. Ugyanis szerintem semmi értelme nincsen annak, hogy csak olyan programokat vezessünk be, amelyek mindig előre, a jövőbe mutatnak. Nagyon fontosak persze a klímaváltozásra való felkészülési programok és így tovább, de ugyanakkor megelőző jelleggel védenünk kell a meglévő erdészeti kincseinket, ugyanis Sajnos a mostani problémák, amennyiben egyre több erdőtűz lép fel, még tovább fognak súlyosbodni. Köszönöm szépen. A, az előadó nagyon kiválóan mutatott arra rá, hogy a klímaváltozás azzal a hatással járhat, hogy egyre több helyen szárasság fogja sújtani az erdőinket. Éppen ezért nagyon fontos lenne, felszólítani a tagállamokat arra, hogy ne akadályozzák a szárazságnak jobban álló fafajú erdők telepítését. Különösképpen olyan élőhelyeken, ahol más fafajok kevésbé életképesek. Ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyek a szárazságtűrő fafajok telepítését azért nem engedik meg ott sem, ahol pedig ez indokolt lenne, mert ezek a fajok nem őshonosak. A klímaváltozás, a szárazság terjedése sajnos éppen azzal jár, hogy bizonyos élőhelyeken csak a szárazságtűrő fafajok lesznek képesek megélni. A másik dolog, amit föl szeretnék vetni, hogy érdemes lenne némely EU által finanszírozott programot felülvizsgálni a saját hazámban láttam példát arra, hogy olyan értéktelen legelőket, amelyeken spontán erdősülés indult el, vagyis a terület fával benőtt, az Európai Unió által finanszírozott környezetvédelmi programok keretében visszaalakítottak legelővé. Kivágták a fákat, és újra legelőt alakítottak ki rajta. Ezt a legelőt senki nem használja. Ez a legelő 5-10 év múlva újra spontán erdősülni fog, viszont 5-10 évet elvesztettünk, mert a fa területet az Európai Unió polgárainak finanszírozásával kiirtották róla. Nem egy ilyen példa van Magyarországon, több ilyen példa van. Ezek környezetvédelmi programok keretében történtek. Sőt, mi több, több helyen a Natura 2000 területein a helyi környezetvédelmi előírások megtiltják az erdőtelepítést. Ennek ellenére éppen ezért nem jó minőségű erdők jönnek létre ezen a területen, hanem spontán erdők alakulnak ki, amelyek lényegesen kevésbé értékes fafajból fognak állni, mint hogyha tudatosan telepítették volna ezeket az erdőket. Éppen ezért nagyon fontos lenne kiemelni ebben a jelentésben azt, hogy a nagyobb fahozam nagyobb CO2 megkötést eredményez, a nagyobb fahozam az több megújuló energiaforráshoz juttatja az Európai Uniót. És még egy kérdés, amit szeretnék uh, itt fölvetni, hogy az Európai Unióban nagyon sok olyan marginális terület van, például mondjuk az autópályák mentén levő védőövezetek, amelyeket érdemes lenne fával beültetni. Itt nyilvánvalóan a területek csekély mértéke miatt igazi erdősítésről nem lehet beszélni, de hogyha ezeket a területeket mind összeadnánk, akkor egy óriási nagy mennyiségű erdőtelepítési, fatelepítési lehetőség nyílna meg a számunkra. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Grattenfelder. Martin Osling, c'è la parola. Köszönöm, Martin. Ja, ich kann mich vielen anschließen, was Sie gesagt Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit itt sokan elmondtak, és amit a jelentéstevő is elmondott. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt definiálták végre, hogy mi is az az erdő. Mindig úgy gondoltam, hogy bármi, ami fás terület, az erdő. Itt látunk egy konkrét dokumentum, definíciót ebben a dokumentumban. Ez egy első lépés hogy egy, ahhoz, hogy egy közös koncepciót dolgozzunk ki Európában. Azt hiszem, Európában mindenek előtt arra van szükségünk, hogy egy közös erdővédelmi politikát alakítsunk ki. Az erdők ökoszisztéma teljesítményét sehol értékelik megfelelően. Az erdő számos régióban egy olyan dolog, ami egyszerűen nem számít túl fontosnak. Mindenek előtt a déli országokban nagyon fontosak az erdők, főként az éghajlat védelem szempontjából és az ökoszisztémák szempontjából. Itt a szakbizottságban volt már egy másik jelentés is, amely utalt arra, hogy számos erdőt fenyegetnek az erdőtüzek, és ezért is nagyon fontos, hogy egy közös koncepciót dolgozzunk ki. Ezen túl az Európai Unióban sokan szót emeltek amellett, hogy az erdők felhasználását, gazdálkodását is egy közös koncepcióban határozzuk meg. Nemzetközi szinten vannak bizonyos standardok és tanúsítványrendszerek, amelyek úgy gondolom nagyon jó alapot képeznek az egységes erdőgazdálkodás számára. A megújuló nyersanyagok tekintetében is úgy gondolom, hogy a fa termelést is megújuló energia forrásként tekinthetjük, és meg kell határozni egy keretet, hogy meddig észszerű ennek a felhasználása. Azt hiszem az Európai Unió ezen a területen standardokat határozhat meg. Látnunk kell azt is, hogy számos régióban, és ez már többször is elhangzott itt, olyan területek, olyan fás területek találhatóak, amelyek ott talán adott helyen nem megfelelőek, sokszor gazdasági okokból nem megfelelő fafajtákat ültetnek, és mivel és azt hiszem, hogy itt is nagyon fontos lenne szabályokat meghatározni. Az Európai Unió azt hiszem összességében egy jó erdőgazdálkodási politikával rendelkezik, és követeljük természetesen azt is, hogy más régiókban megmaradjanak az erdők, hogy megóvjuk őket, és jogosan követeljük, követelik ezek az országok nyilvánvalóan azt is, hogy az Európai Unió hozzájáruljon az erdők védelméhez. Ezért nagyon fontos olyan erdőket kijelölni, ahol az ökológiai funkció áll előtérben, és nem a fafelhasználás. És ezért nagyon fontos, hogy itt szabályokat határozzunk meg a hitelességünk érdekében is. Martin, adesso Luis Capula Santos. Köszönöm szépen, Luis Capula Santos Copula következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos hát nagyon sok minden elhangzott már abból, amit én is erre szerettem volna mondani. Minden esetre a jelentéstevő felé szeretném tolmácsolni, hogy nagyon is egyetértek azzal, ahogyan ő megközelítette ezt a kérdést, és világos az is, hogy minél több erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy ezt a gondolatkört a jövőbeli kapba is bevezessük. Ugye az erdők témaköre egyenlőre nem közösségi kompetencia, tehát nekünk jut az a feladat osztályrészül, hogy ezt valamilyen mértékben megtegyük, de ugye a kap egyik pillérén keresztül, a vidékfejlesztésen keresztül azért nagyon jó lehetőségek nyílnak az erdők védelmére is. Éppen ezért azt hiszem, hogy erősítenünk kell ezt a komponást, meg nem csak meg kell őriznünk, hanem tovább kell erősítenünk. Ugye a problémák különösek, minden, más, minden országra jellemzőek. Korábban egy másik portugál kolléganőm is elmondta, hogy nálunk ugye az egyik legfontosabb probléma az erdőtüzek kérdése, ezek néha természetes, természeti okoknál fogva, néha pedig emberi ö, gondatlanság miatt következnek be az erdőtüzek. 2005-ben valami egészen elképesztő dolog történt. Voltak olyan időszakok, amikor esett az eső, de ugyanakkor villámlott, és ezek a villámok okozták az erdőtüzeket. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy utána, amikor újra ö, telepítettünk, akkor a erdőtüzeknek ö, jobban ellenálló fajtákat próbáltuk betelepíteni, ugyanis a megezőlőzés szempontjából nagyon fontos odafigyelni erre a problémára. Hazámban ugye hosszú távon kell gondolkodni, és azt hiszem, hogy ezek a fajta erőfeszítések elképzelhetetlenek európai vagy beavatkozások nélkül. Pont ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az erdészetet, nagyobb súlyjal képviseltetni a közös agrárpolitikában. Elnök, köszönöm szépen. Ányó képviselő következik. Elnök úr, az éghajlatváltozás utálatos szavát hallom itt sokszor, és itt most arról azt mondhatom az elmúlt két nyár fényében és tükrében, hogy inkább hótűrő fákat kellene ültetnünk, semmint hőtűrő fákat. Persze ehhez a GM technológiát felhasználva még gyorsabban elérhetünk ehhez a célhoz, de összességében talán mégsem kellene ezeket a kérdéseket szabályozni. Érdemes megfigyelni azt is, hogy lehet, hogy félreírták de a global cooling, az é- globális éghajlatváltozás, mint lehűlés szerepel az egyik Bilderberg rendezvény meghívóján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most megadnám a szót a bizottság képviselőnek, Sult úrnak, aki majd néhány kérdést meg fog világítani talán. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az jelentéstevőknek a munkáját, és látom, hogy nem csak a jelentéstevők, hanem a tisztelt ház egyéb képviselői is láthatják, hogy milyen széles ez a terület, milyen sok vetületet vet föl, és milyen sok szempontot vetettünk fel mi a zöld könyvben a szereplők és a megkeresettek is azt jelezték vissza, hogy jól kiegyensúlyozott a zöld könyv, és a többi bizottsági szolgálatban dolgozó kollégáinkkal is felvettük a kapcsolatot. Nem csak környezetvédelmi, ökológiai szempontokat vettünk figyelembe, hanem más erdészeti funkciókat is figyelembe vettünk, az erdők gazdasági, szociális funkcióira is kitértünk a zöld könyvben. Azért adtuk ki a zöld könyvet, mert a bizottság tavalyi közleménye az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás vitája során elhangzott, hogy zöld könyvre van szükség. És a fehér könyv azt is megfogalmazta, hogy szükség van arra, hogy ezen kontextusban frissítsük az EU erdészeti stratégiáját. A tanácsi munkacsoportokban zajlott a munka, különböző munkacsoportokban a polgári védelemet is bevontuk, hiszen igenis aggasztóak az erdőtüzek, és az erdőtűz megelőzési szempontok megjelennek a zöld könyvben. Magas szintű konferenciát tartottunk tavasszal Spanyolországban. Közkonzultációt indítottunk el július végén, és 260 választ kaptunk, amelyeket természetesen most elemezni kell. És itt a tanács arra kért bennünket, hogy év végéig a konzultáció folyamatát foglaljuk össze. Nem tudom, hogy sikerül-e addig eh, befejezni, hiszen mondom, számos választ kaptunk különböző ö, eh, szervezettől, eh, akár például a Nemzeti Méhészek Szövetségétől is, hogy az előző témára visszaírjak. A parlament és a zöld könyvet tanulmányozza, és ezt tudomásul veszük ezt a tényt, és biztosíthatjuk önöket, hogy az önök által megfogalmazandó jelentés tekintetében rendelkezésükre állunk, akár a bilaterális tárgyalások során a több is mi közöttünk, akár pedig így ilyen szakbizottsági körben is szívesen válaszoljuk meg a kérdéseiket. Mondom, Jól fogadták ezt az ügyet a szereplők, látom, hogy a parlament is erősen érdekelt a zöld könyv által felvetett kérdésekben, és kíváncsian várjuk a parlament véleményét. Köszönöm szépen. Bene, ringraziamo. Nagyon jó. Köszönjük szépen Sult úrnak. A felszólalását most Nikulescu úrnak adnám meg a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mindazon kollégáknak, akik felszólaltak. Figyelembe fogok venni mindenféle jó meglátást, amely ma elhangzott, akkor, amikor megfogalmazom a jelentésemet. Köszönöm szépen a bizottságnak is az átadott információkat. Egy dologra szeretném felhívni most a figyelmet. Világos az, hogy különleges aggodalmakat kelt, a, az erdőgazdálkodási szektornak a jövője. De azért ne felejtsük el, hogy ennek a mostani jelentésnek nem ez a legfontosabb témája, hiszen itt most persze egyértelmű, hogy aggódunk az erdők jövője miatt, trópusi őserdők miatt például, és ezeknek majd egy másik jelentésben kell megjelenniük, és még egyszer elmondom, hogy figyelembe fogom venni az itt elhangzott véleményeket, és amennyiben módosításokat kívánnak megfogalmazni, kérem, hogy azt tegyék meg annak érdekében, hogy a megalkotott véleményünk minél öm, sokoldalúbb legyen. Ez kö, ö, elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük, 15-ös napi rendi pont következik, eszmecsere a virág szektor helyzetéről. Szeretném megadni a szót Giuseppe Politinek, aki az olasz mezőgazdasági szektor, valamint a COPA európai elnöke, és ő fog az, a virágszektor helyzetéről beszélni. Kedves kollégák, nem gyakran le, nyílik lehetőségünk ebben a szakbizottságban erről a szektorról beszélni, noha egy fontos szegmenséről van szó az európai mezőgazdaságnak hiszen az Európai Unió a virág, illetve díszkultúra területén vezető szerepet tölt be. Az európai cég, virág szektorban dolgozó cégek világ vezető helyzetben vannak, de egyre több sajnos a probléma is. Pont ezért gondoltuk azt, hogy szakbizottságunk figyelmét rá irányítjuk erre a kérdésre. Szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek is a részvételét, és természetesen majd kérdésekre is sor kerül. Köszönöm szépen, De Castro elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen ezt a mostani alkalmat, amiért a vitában felszólalhatok. Szeretném a virágkertészek üzenetét, üdvözletét közvetíteni az Európai Parlament felé nem csak én, hanem Maria Angela Cartano is képviseljük a virágszektor vállalkozóit, aki szintén jelen van most itt velem. Tegnap egy nagyon érdekes fórumon vettem részt, Sanremo-ban, ahol is az érintett felekkel megvitattuk azokat a problémákat, javaslatokat, amelyeket a mai napon önök elé is fogok terjeszteni. Több mint 20 milliárd eurót tesz ki a virágszektor összforgalma Európában, úgyhogy nem kell alábecsülni azt. Hazámban, Olaszországban több mint 36 ezer cég több mint 100 ezer alkalmazottat foglalkoztat a virágágazat mindig is nyitott piac volt, ahogyan De Castro úr is emlékeztetett rá, semmiféle gazdasági támogatásban nem ö, volt részünk, és semmiféle piaci rendtartás ö, nem ö, létezett ágazatunkban. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy ez a szektor, ez nagyon gazdag, és hogy nincsen szüksége különleges politikákra. De ez igazából nem feltétlenül igaz. Az biztos, hogy kevesebb volt eddig a problémánk, mint más szektoroknak. De ugye most egy óriási válságidőt élünk meg, csökken a kereslet, és vannak más negatív hatások is, amelyek még a globális krízis kirobbanása előtt is elkezdtek már megmutatkozni. Nem csak az olasz virágkertészetek, hanem más országbéli kollégáink is mondják, hogy mennyi probléma van, ugyanis több mint 26%-kal csökkent a virágkertészeti területek száma, tehát a termesztési terület, termőterületek száma. Ugyanakkor harmadik országokból a behozatal állandóan növekszik. növekszik. Több mint 74%-a az Európában forgalomba hozott virágoknak harmadik országokból származik. Úgyhogy ma az európai virágkertészek egyszerűen nem bírják már a versenyt. Tavaly a rózsa átlagára több mint 58%-ot zuhant, 30 centről több mint, vagy kevesebb, mint 15 eurocentre csökkent. Itt a hosszú szárú rózsáról beszélek. Hát ez ugye annak is köszönhető, hogy Dél-Amerikában, Afrikában esetleg nagyon alacsony a munkaerő ára, és ugyanakkor nagyon jók a feltételek mező, a klíma szempontjából a termesztéshez. Tehát delokalizáció állt elő, nagyon sok európai cég is intenzív gazdálkodásba fogott Európán kívül. Ugyanakkor ez energiát, földfelszínt és mást emészt fel. Természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy a preferencia rendszereket akarjuk megváltoztatni, vagy a harmadik országoknak adott támogatásokat, de azért ne felejtsük hogy 98%-a ezeknek a behozott virágoknak bizony zéró vámbevételt hoz az Európai Uniónak és ugyanakkor nehéz helyzetbe hozza az európai virágkertészeket. A delokalizáció az autokton fejlesztést nem támogatja. Ugyanis például a virágokhoz nagyon sok vízre van szükség, és ezek a delokalizált cégek rengeteg vizet használnak fel, és persze nagyon kevés profitot hagynak az adott országokban. A kópa szerint több ö, fegyvert kell bevetni, annak érdekében, hogy ez az virágkertészeti szektor ismét fel virágozzon. Szükség van arra, hogy támogassuk ezt az ágazatot. Ugye nincsen Európai Uniós támogatás, és hát ez nem, nem egy normális állapot, hogy saját cégeink ellen konkurenciát vívjanak azok az európai cégek, amelyek kintről hozzák be a virágokat. Az utóbbi három évben úgy tűnt, hogy európai jogsértés, európai szintű jogsértés történt, és esetleg az Európai Bírósághoz is fordulhatunk. Be kellene tiltani a toxikus anyagokat tartalmazó virágok behozatalát az Európai Unió területére, nem csak azért, hogy védjük az európai polgárok egészségét, hanem azért is, hogy a paraziták, illetve különböző betegségek ne terjedjenek el az Európai Unióban. Tehát meg kellene felelnie ezeknek a virágoknak, az európai követelményeknek, ugyanolyan követelményeknek kellene megfelelniük, mint ahogyan, mint amelyeket támasztunk azon termékekkel szemben, amelyeket exportál az Európai Unió, hasonlóképpen az élelmiszerpiachoz. Tehát egyfajta kölcsönösségre lenne szükség import-export területén. A KAP 2013 utáni időszakára nézve nagyon fontos lenne az, hogy ezt az ágazatot is bevonjuk a kapba. A dízelolaj jövedéki adójából például lehetne támogatni ezt a szektort annak érdekében, hogy a virágkertészeti szektor is kivehesse részét az európai programokról, az innováció, a kutatás, logisztika, illetve energia megtakarítás jegyében. És végül hadd mondjam el, hogy a szervezetünk tagjai, de általában az európai virágkertészek azt szeretnék, hogy ugyanolyan helyzetben legyenek, mint eddig, tehát hogy tudják végezni munkájukat. Igazából csak ezt szeretnék elérni, a virág nem luxus termék, hanem a szépség, a természet szimbóluma, a jólét előmozdítója. Mindannyiunk számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban úgy gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, mert valóban a virág szektor, virágkertészeti szektor nagyon sokat, sokakat érint Európában, és világos az is, hogy azok a problémák, amelyekre ön is rámutatott, tényleges kihívásokat állítanak a, a virágkertészeti vállalkozásaink elé. Jerugán úrnak adnám meg a szót, de még előtte Tarabella úr kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Politi úr nagyon érdekesen beszélt, sok a félelem, az aggodalom, az árak tekintetében. Ugye itt a rózsáról esett szó egy példaként, azért, mert az igaz, hogy más kontinenseken sokkal kedvezőbbek az éghajlati feltételek, Afrika, Dél-Amerika, Kolumbia, Kolumbia és Kenya állítólag ezek az országok. Hát a virágok, amelyeket 11 óra után az éttermekben árusítanak, nagy részt ezekből az országból érkeznek valóban fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy szociális, illetve környezetvédelmi szempontból milyen normáknak kell megfelelniük ezeknek a termelőknek, harmadik országokban. Nem olyan régen kolumbiai virágtermesztőkkel beszéltem, és ők elmondták azt, hogy felháborító feltételek mellett történik a termelés, peszticidekkel dolgoznak az emberek, maszkok nélkül, puszta kézzel és lábbal, és hát persze meghalnak elég hamar. Úgyhogy itt a parlamentben és a bizottságban is ugye arról beszélünk, hogy Kolumbiával egyfajta szabadkereskedelmi egyességet írjunk alá. Hát azért ezekre a dolgokra is oda kellene figyelni, mielőtt aláírjuk mindezt amennyiben javulást tapasztalunk ezekben az országokban, az annak köszönhető, hogy például Németország szociális és környezetvédelmi sztenderdeket dolgozott ki, és ilyen értelemben aláírt különböző szerződéseket ezekkel az országokkal. Nem tudom, hogy ez most is megoldható lenne európai szinten, hiszen itt most a virágbehozatal tényleg már óriási méreteket ért el, Ahogyan Politi úr is elmondta, borzalmasak a munka körülmények. Ez valóban nem lojális konkurencia. Állítsuk meg ezt a folyamatot. Próbáljuk meg nyomást gyakorolni ezekre az országokra, hogy javítsák a normáikat, és aztán hát persze ugye ott vannak az európai cégek is, amelyek delokalizálnak, ez is valóban problémát jelent. Várom egyébként a választ a bizottság részéről ezzel kapcsolatban. Grazie. Elnök, köszönöm. Biztos, hogy a bizottság majd valamit válaszol. Itt is van a DG Sankótól, Gennata úr. Nelle risposte entrambi temi. Elisabeth Jégle képviselő kérte a szót. Il microfono. Elisabeth. Köszönöm szépen, elnök úr. A kolléga tulajdonképpen már elmondta, amit szerettem volna, csak is támogatni tudom az ő kérdését. Nagyon jó lenne, és nagyon örvendetes, hogy frakciókon túlmenően is egyre gondoltunk. Szeretném feltenni a kérdést. Ez a szektor egy nagyon fontos ágazat, ezt én is elmondhatom, hiszen Németországból érkezem. Egy nagy virágtermelő üzemet látogattam meg Németországban a nyár folyamán, ahol szintén világosá vált számomra, hogy milyen súlyos problémák vannak, ami a magas termelési költségeket illeti, a nagy költségeket, ami a növényvédelmi szerek használatából következik, és egy további kérdés merült fel bennem nevezetesen, mennyiben mozdult elő a harmonizálás ezen a területen az Európai Unióban, és mely területeket kellene továbbá harmonizálni. Nagy örömmel hallottam, és nagy büszkeséggel, hogy a virágszektor mindig is nagyon jól alakult a szabad piac megléte mellett, Azonban a jövőben úgy tűnik, hogy a közös agrárpolitika és az Európai Unió részéről segítséget vár. Nagyon fontos ezt szem előtt tartanunk, és talán megtudhatnám még esetleg azt is, hogy milyen formában gondolkodnak ezen. Nagyon fontos lenne tehát ezt is szem előtt tartani, amikor a közös agrárpolitikáról beszélünk, nevezetesen, hogy mi segíteni az ágazatot egész Európában azaz, hogy milyen úton szeretnénk közösen haladni. E köszönöm. Dölans képviselő. Ja, dank wel, eh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen a felszólalónak, amit elmondott. A virágágazat hét százalékában feladták ezt a munkát. Ez egy olyan szektor, ahol eddig nagyon erősen jelen voltunk. Azonban nyilvánvalóan nem tudom az összes imént javasolt megoldást olasz szemszögből elfogadni. Nagyon változóak, különfélék a vélemények Európában. Amit az üzemek kihelyezéséről mondtunk, Ugyanezt elmondhatjuk az Európai Unión belüli helyzetről is. Létezik ugyan egy közös piac, de a strukturális alapokkal a múltban azt érték el, hogy a közösségen belül is az üzemeket áthelyezték más-más tagországokba. Ugyanazt, amit nemzetközi szinten károsnak tartunk, azt a közösségen belül is nyilvánvalóan szóba kell tennünk. Valahol támogatni akarjuk az ágazatot, másrészt azonban a struktúrás ágazatokkal talán éppen kontraproduktív folyamatokat indítunk el. Összességében azonban az a véleményem, hogy a kihívást mindenek előtt úgy tudjuk megoldani, hogyha az ágazatból adódó saját erősségeket használjuk fel. Ez azt jelenti például, hogy energia megtakarítás területén is tennünk kell valamit. Léteznek például olyan üvegházak, amelyek széndiokszid semlegesek. Ezek például olyan projektek, amelyeket érdemes lenne támogatni. Amint mondtam, ez valóban a 21. századnak felelne meg. Egy további fontos pont az innováció. Nagyon fontos, hogy parlamentként sikra szálljunk azon szabályozás mellett, amely a kisebb vállalkozókat és virágtermelőket védi, hiszen hogyha a nagy vállalatokat támogatjuk, akkor a kisebbektől elvesszük az innováció lehetőségét. Jelenleg ugyanis ez a helyzet. A következő Strasburgi ülésen szintén szóba kerül majd ez, és nagyon fontos lenne, hogyha erre is kitérnénk. Nagyon fontos lenne, hogy megtartsuk a kivételekre vonatkozó szabályozást is, hiszen ezek hozzájárulnak az ágazat innovációjához, és amint már mondtam, csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik természetesen azonos körülményeket követelnek az európai behozatalok számára. Ezt egyfajta öm, jelzéssel el lehetne érni. A virágok természetesen nyilvánvalóan az életminőségünket javítják, és egy újfajta mezőgazdasági politikára van szükség ebben az ágazatban, olyan intézkedésekkel, amelyek azonban nem protekcionista jellegűek. Amint mondtam, beszéltünk a preferenciákról a legszegényebb fejlődő országok esetében, és Európa részéről mindig síkra szálltunk azért, hogy a legszegényebb országokból hozzuk be a termékeket. Most pedig azt mondjuk, bezárjuk a kapukat. Amint mondtam, nagyon fontos lenne, hogy most ne zárjuk le határainkat ezen termékek előtt. Amint mondtam, nagyon helyes az elemzés, nagyon sokat kell még beszélnünk arról, hogy hogyan találhatunk megoldásokat a létező problémákra, és ezt a 21. század jegyében kell tennünk. Äh, a virágok nyilvánvalóan az életminőségünket javítják, de ami a szektor hátterében áll, az nem javítja annyira közérzetünket. Meg tudom érteni az európai termelők gondjait, azonban támogatni tudom azt, ami a standardokkal kapcsolatosan elhangzott Európán kívül, tehát ez tarthatatlan helyzetet terem nyilvánvalóan Európán kívül. Nem arról van szó, hogy új határokat szabjunk, hanem egyszerűen szemügyre kell vennünk azt, hogy milyen környezet és milyen társadalmi normák mellett termelnek virágokat. A kenyai és dél-amerikai problematika már régóta ismert, és azt hiszem nem sok minden változott azzal kapcsolatosan, hogy milyen körülmények között termelnek ott virágot. Azt hiszem, világosan ki kell mondanunk azt is, és hasonló a helyzet a mezőgazdaságban általában az, amit Európába behozunk, importálunk, annak meg kell felelni az EU-s normáknak. Nagyon fontos a bilaterális tárgyalások során erre kitérni, és ezt kiharcolni, hiszen végezetül ez azokat is szolgálja, akik virágot termesztenek. Nagyon sok országban ez a termelés nagyon fontos ágazatává vált. Azt hiszem Kenyában a virág szektor az egyik más, a második legfontosabb ágazat, de nekünk a mi részünkről ki kell harcolnunk, hogy azonos legyen, azonosak legyenek a körülmények. Ez nem protekcionizmus, hanem egyszerűen egészségügyi standardokkal függ össze. Ezeket nem csak Európában kell érvényesítenünk, hanem a termelő országoktól is meg kell követelnünk. Az a, azt hiszem, hogy azt a, arról a kérdésről még vitatkoznunk kell, hogy érdemes-e a virág ágazatot a kap keretein belül tárgyalni. Egyébként osztom az önök nézeteit a tekintetben, hogy ez valóban egy nagyon fontos ágazat, főleg a kis vállalkozások számára, és ezeket a jövőben is támogatnunk kell. Martin, eh, Köszönöm szépen, most pedig megadom a következő felszólalának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A virág ágazat egy olyan ágazat, amely sok munkahelyet teremtett. A képzés is továbbfejlődött ezen a területen, és ez egy olyan terület, egy olyan ágazat, amely erősen függ az energiaellátástól. Azután, ezután a múltban olyan régiókba telepítették át a virágtermelést, ahol a szociális költségek sokkal alacsonyabbak, és ahol természetesen az éghajlatokán kevesebbet kell fűteni, kevesebb energiát fordítanak a virágtermelésére hogyha most a parlamentünk az éghajlatváltozással foglalkozik, illetve a kopenhágai csúcs következtében szükségesé vált intézkedésekkel, akkor a széndiokszid adóra is gondolni kell. És a virág ágazat valóban egy olyan ágazat volna, amely ebből a rendszerből hasznot húzhatna. Az európai virágágazat komoly költségekkel is járt. Nem elég profi módon szervezte meg magát. Tudon túl sok a kicsi vállalkozás, amelyek egymással kuráltak hosszú ideig, ahelyett, hogy egy, egységesen léptek volna föl. És így persze a más államokból jövő olcsó termékek könnyen győzték le az európai termékeket. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy jobb harmonizációt érjünk el. Köszönöm szépen. Gladfelder Béla kap utoljára szót parancsoljon. Köszönöm. Amikor az izlandi vulkán kitört, és itt ragadtam Brüsszelben, akkor ha jól emlékszem, a BBC-n láttam egy tudósítást arról, hogy az afrikai virágtermesztők milyen nagy nehézségekkel szembesültek, mert nem tudták a repülőgépeken keresztül eh, Európába szállítani a virágaikat. az a virág, amit repülővel Európába szállítanak, azt utána átrakják hűtőkamionokba, és azzal szállítják Európában keresztül kasul. Szóval mindannyian el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen virágnak milyen óriási a CO2 lábnyoma. Ráadásul egyébként az Európában termelt virágokat is nagyon gyakran nagy távolságra szállítják, vagy fűtött üvegházakban állítják elő. Szerintem etikailag erősen megkérdőjelezhető, hogy a szűkös erőforrásokat, a fosszilis energiaforrásokat, energiahordozókat szabad-e ilyen célra felhasználni. És már én általában nem vagyok híve a CO2 lábnyomjelölésének, a virágok esetében kivételt tennék, és tudnék támogatni olyan törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a virágok a CO2 lábnyomát azt külön kelljen jelölni, abban az esetben, ha azok egy elfogadható mértéket meghaladnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Glattenfelder José Bovének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni olasz kollégánknak, hogy eljött. Örülök, hogy itt látom a körünkben. Szeretettel üdvözlöm. Ami pedig a virágok védelmének kérdését illeti, úgy hiszem, hogy itt több problémával állunk szemben. Az első probléma az az, hogy nagyon sok vegyszert használnak a virágtermelésben az ágazat jelentősen hozzájárul a környezet szennyezéshez. Vigyázni kell tehát a munkavállalók egészségére is. Második probléma. Franciaország délkeleti részében alig van már világ virágtermelés. Ezekben a megyékben üresen tátonganak az üvegházak. Munkát lehetne itt teremteni, teremteni, hogyha megengednénk a gazdálkodóknak, hogy a megélhetésükért dolgozzanak, és ne a tisztességtelen verseny áldozataivá váljanak. Kenyáról már hallottunk, nemrégiben uh, Kolumbiában jártam az üvegházak egyikében, és valóban drámai volt a helyzet olyan növényvédőszereket használtak, ami az embereket is újton újra megbetegítette. És adót vetünk ki egyrészt a széndiokszid kibocsátásra, másrészt pedig az Európai Unió ilyen tisztességtelen versenyfeltételek mellett előállított virágot importál. Az embereket kizsákmányolják, a munkavállalók munkavédelmi, munkaegészségi szempontjait nem érvényesítik. Köszönöm szépen José Bové, ezzel a felszólalások köre véget ért, megadom Perugán úrnak a bizottság részéről a szót, utána pedig Gennádas úrnak parancsoljon a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni ezt a lehetőséget, hogy a DJ Agri által követett politikáról beszéljek. Itt, ezen a területen úgy járunk el, hogy folyamatos kapcsolatot ápolunk az ágazat képviselőivel. Van egy tanácsadó testület, amely évente találkozik, azért, hogy a virágágazatról képet szerezzünk és vitázunk az ágazat aktuális problémáiról. 2007-ben az ágazat közös piaci szervezés, szervezése alá került, és nincsenek specifikus intézkedések ezen ágazat számára. A növény és a virág területén még továbbra is vannak támogatási pénzeszközök, akár 50%-os társfinanszírozás is elképzelhető közönségi finanszírozásból. Fontos, hogy az európai termékek eh, versenyképességét úgy növeljük, hogy kihangsúlyozzuk a környezetvédelmi normák betartásáról beszéljünk, a peszticidek felhasználásáról beszéljünk. Ezen felül pedig a kap második pillére keretén belül lehet támogatni ezt a területet, a vidékfejlesztési pilléren belül. Folyamatosan nyomon követjük a helyzetet, a helyzet fokozódik, de legalábbis nehéz. És legutóbb 2009-ben tekintettük át a piacot, nő az európai termelés, 2000 és 2009 között 20%-kal nőtt az európai virágtermelés, ugyanakkor ez a növekedés egy másfél százalékos csökkenést ért el 2009 óta. Hosszú növekedési fázis után csökkent ráadásul 7%-kal a virágtermelésre felhasznált területek mérete, kivéve Hollandiát. Elhangzott az is, hogy az import jelentősen nőtt ez alatt az időszak alatt, a múlt év kivételével. Múlt évben 6,5%-kal csökkent az import. Az importok növekedésével a mi exportunk is nőtt. Ne felejtsük el, hogy az európai közösségek eh, nettó exportőrnek tekinthetőek ebben az ágazatban kivéve egy-két virágfajtát, ahol nettó importőrök vagyunk. Ez tehát a helyzet, így néz ki a mi elemzéseink alapján, és ahogyan mondtam, nincsenek specifikus intézkedések, a, csak a vidékfejlesztés szolgáló program programok keretében lehet ezt az ágazatot támogatni. Köszönöm szépen ezt tehát a helyzet, köszönöm Árnék úr. Köszönöm, meg szeretném köszönni Jirugán asszonynak ezt a hozzászólást. Ugyanakkor sok kérdésre nem kaptunk választ, amit a képviselők föltettek. Nehézséget okoz, hogy nagyon sokféle előírások érvényesülnek, és a kölcsönössége is felmerül. Ráadásul több képviselő felvetette a tisztességtelen verseny fogalmát, azt mondták tisztességtelen verseny áldozatai az európai virágtermelők, hiszen vannak olyan országok, amelyeket támogattunk, és most Európába exportálnak. Kéri még a bizottság képviselője a szót? Igen, parancsoljon. Jen a úr, tessék parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur... Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A József Bové által felvetett kérdésre szeretnék kitérni a tisztességtelen verseny vágyára, valamint arra a kérdésre is válaszolnék, amelyet az, e, az import és export termékek ellenőrzésére tett fel egy képviselő, valamint a harmadik államokkal való bilaterális kapcsolatunkra kérdezett rá, amelyekkel igyekszünk a kapcsolatot javítani, és próbáljuk megérteni, mi történik Európában és a harmadik államokban. Ami a peszticidek felhasználását illeti, Próbáljuk a peszticid felhasználásra vonatkozó jogszabályokat um, érvényesíteni, illetve a korlá, az ellenőrzéseket úgy uh, összpontosítani, hogy a termékek káros kihatását csökkenteni lehessen. De van itt még egy szempont. amely a szellemi és szomszédos jogokat illeti. a különböző fajták, növény fajták védelmet élveznek a közösség szintjén, hiszen ezek a fajták bejegyzett fajták, és ezért megfelelő rendeletek szabályozzák ezt a területet. Fontos tehát, hogy támogassuk az államokat, hogy ezeket a normákat alkalmazzák. Azután a tisztességtelen verseny kérdéséről. Elnök úr, ez egy információs probléma. A saját termelőink, és ezek gyakran kis és középvállalatok, mielőtt exportálnak, információval kell, hogy rendelkezzenek. Az exportra vonatkozólag ellenőrizni kell a, a reexportot is, hogyha visszaexportálják az Európai Unióba ezeket a termékeket. hiszen előfordulhat az is, hogy csalás történik azokban az országokban, ahol a védelem szintje nem ilyen, mint az Európai Unióban. Ez az tehát a két szempont, amelyről beszélni szerettem volna. Köszönöm szépen, rendben van. Köszönöm a bizottság képviselőinek az észrevételét. Bár látom, hogy egy-két kollega kéri a szót, és valóban fennáll itt egy probléma, és talán a koordinátorok ülésén megvizsgálhatjuk, hogy ebbe az irányba tovább akarunk lépni, vagy sem. Köszönöm Pulító elnöknek, a Kopának és a Csiának, hogy képviseltették magukat. És hogyha más nem kéri a szót, akkor lezárjuk a bizottsági ülést. Több napi rendi pont nem szerepel a napi renden. A következő ülésünkre október 8-án 15 órakor kerül sor, ezzel lezárom az ülést.